Itt Borelli az e FDD frakcióból kilépett február 13-ával, és ezen túl a függetlenek körébe fog majd ülni. Rike Louise Carson az ECR frakcióból lépett ki február 21-én, és ő is a függetlenekkel ül majd Julie Görling, az ECR-ből lépett ki, belépett az EPP-be február 28-as határidővel. Ashworth Sádi lasciato Richard Ashworth kilépett az ECR-ről és belépett az EPP-be február 28-i határidővel. Ha ricevuto dal gruppo del Partito Popolare Europeo la richiesta. Geoffroy Didé úr a kínai delegációban fog majd dolgozni.